So, good morning. Uh, the, in German there is a saying, the early bird catches the worm, and we all believe that we are belonging to the birds and not to the worms. <laughs> so we uh, start with the question uh, table by the different MEPs. Különböző képviselőkkel találkoztunk, úgy látom, hogy itt vannak a külügyi szolgálattól és a képviselőtől, úgyhogy ha lehet, megismételném a kérdésemet ami az ugandai földfoglalási, terüle, földfoglalási kérdéssel van kapcsolatban. Az eredeti tulajdonosokat elűzték, és egy német csoportnak kávé termesztő a Neumann Café Grupénak adták át. Egy kávéültetvényt hoztak létre, a az ottani Coffee Plantation LTD néven, tehát kávéültetvény részvénytársaságot. Ezzel az érintett családok megélhetési lehetőségét súlyosan megsértették és lerombolták, hiszen semmiféle kártérítést, kompenzációt nem kaptak a mai napig az elfoglalt földekért. Súlyos a helyzet rendkívül rossz megélhetési körülmények közé szorultak, szabálytalan és kiszolgáltatott sem a Neumann Café csoport, sem az ugandai kormány nem vállalt felelősséget a szokásos földjog megsértéssel szemben, az emberi jogok megsértésével szemben. A német vállalat weboldalán megjelent, hogy a vállalat hozzá kíván járulni azoknak a közösségeknek a fenntartható kávé termesztő gazdálkodásához, amelyben jelen vannak. Ez egy óriási ellentmondás. Az ugandai jelenlétet ezért támogatják, de az ottaniaknak a jogait védeni kell. A kérdés az az, hogy az a külügyi szolgálat hogyan áll hozzá ezekhez az exportorientált egy földfoglalásokhoz, amelyek a helyi gazdaságok támogatását kívánják támasztani, egyrészt másrészt ösztönözni, másrészt pedig exportorientált öncélokat folytatnak. Másrészt pedig milyen lépéseket tesz, hogy megvédje a gazdákat ebben a konkrét ugandai esetben is. Köszönöm. Good morning to everybody, and thank you for this question. Um, land... Jó reggelt kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen a kérdéseket a föld tulajdonnal kapcsolatos viták valójában komoly nagy problémát jelentenek Ugandában, de nagyon sok más országban is, e, Afrikában. Az egyik oka annak, hogy ilyen sok föld körüli vita van, az többek között az, hogy egyfelől farmrendszer van, tehát aki műveli a földet, azé a föld, ilyen rendszer van, és ez egy hagyományos földgazdálkodási rendszer uralkodik még ma is. Tehát mindenki versenyezik. Tehát és különböző hagyományos rendszerek vannak egymással párhuzamosan, és a föld tulajdoni rendszerek is mások. Az egyik közösségben azt mondja, hogy ez azért mi, a miénk, mert a mi közösségünkben ez a szabály. Egy másik közösségnél pedig azt mondja, hogy az a föld az, az övék azért, mert önállók pedig mások a szabályok. Ennek következtében rendkívül bonyolult terület ez, és általában vagy nagyon sok esetben nincs egyértelmű megoldása a helyzetnek. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a legtöbb konfliktus nem a helyi földtulajdonosok között van és a külföldi vállalatok között, hanem az országon belüli tulajdonosok között, és Nyugat-Ugandában van például egy civil szervezet, amelyik arra szakosodott, hogy a közösségek közötti földvitákat segít elsimítani. Nagyon nehéz kérdés ez. Ebben a specifikus esetben az előző föld tulajdon donosa az ugandai állam volt, és az ugandai beruházási társaság és földtulajdonért felelős szervezet. Tehát ez is hozzátartozik. És ők leasingelték, tehát bérbeadták ezt a területet a naiman csoportnak. Ő kérdezte a támogatásunkkal vonatkozóan, hogy hogyan támogatjuk a kis gazdálkodókat Ugandában. A mezőgazdaság is elmondhatom, hogy nagyon sokat teszünk ezen a területen, mert a mezőgazdaság az egyik olyan ágazat, amire összpontosítunk Ugandában, ennek történeti okai vannak, de az is oka, hogy tudjuk azt, hogy a lakosság 70%-a mezőgazdaságban dolgozik. Következésképpen a jövedelmük legnagyobb része is a gazdálkodásból származik. Ezek önálló gazdálkodók, illetve egyes esetekben másod alkalmazottként dolgoznak a gazdaságokban. Az elmúlt 20 évben már foglalkoztunk a vidékfejlesztéssel és a gazdálkodók támogatásával Ugandában. Három különböző típusú projektet támogatunk. Az egyik a mezőgazdasági technológiához való hozzájutás területe, a legtöbb országban, Ugandában ez fenntartható gazdálkodás, illetve megélhetési gazdálkodás, de nem elég arra, hogy ebből az emberek megéljenek teljes mértékben. E, ez van Dél-Ugandában, az északi részen, ott a mezőgazdaság helyreállítási sával foglalkoztunk, és a sivatagos térségben pedig az élelmiszerbiztonságot helyeztük előtérbe. De mindez a három projekt valójában mind a kistermelőkre összpontosít, mert szent meggyőződésünk, hogy ha a helyzetbe hozzuk a kis termelőket, és segítünk építeni a szakmai szervezeteiket, akkor ez segíti az ő fejlődésüket, és segít azt, hogy ne kerüljenek kirekesztésre. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Szerintem nagyon jó az, hogyha a kis gazdálkodók összpontosítanak, de még akkor is, hogyha a helyzet nehéz, esetleg elmondhatná, hogy kapcsolatban állnak -e ezekkel a kis termelőkkel és ezekkel a szegény emberekkel, akiket elűztek a föld, földjeikről, például, amit ez a nagy kávécsoport, akiket hát e- előzött. Nem tudok arról, hogy a delegáció közvetlenül kapcsolatba lépett volna-e a gazdálkodókkal, elképzelhető, csak én nem tudok róla. A földkérdésekről a kormányral tárgyalunk, de amint említettem, rendkívül bonyolult a dolog. Úgy is vehetjük, hogy ezt a korábbi párbeszédünknek része volt, illetve informális mm, tárgyalások voltak erről a kérdésről a kormányjal. Figyelembe véve a helyzetnek a komplexitását, és ezekben a földvitákban, hogyha az ember beszél az egyik közösséggel, akkor ők bizonyítják az ő álláspontjukat, utána másik társasággal beszél az ember, azok pedig a sajátjukat. Tehát én eh, nem eh, támogatom azt a megközelítést, hogy eh, erősítsük a kis gazdálkodások gazdaságilag és politikailag, és tegyük lehetővé, hogy ők maguk jobban szervezzék meg magukat, és vigyék a saját érdekeiket saját maguk. Elnök, köszönöm szépen, de hagyd mondjak még valamit, mert ugye ez nem egy vagy-vagy helyzet. Hogyha elűzik az embereket a földről, akkor nem tudják megszervezni, nem tudnak szervezkedni, mert a megélhetési forrásokat veszik el tőlük. Tehát ilyen értelemben ez legalább más országokban is bonyolult a földkérdés, különböző problémák Az egy másik kérdés, hogy hogyan tudják megszervezni a saját érdekképviseletüket. Ön azt mondta, hogy azt nem tudja, hogy az uniós delegáció milyen mélységig vizsgálta ezt a kérdést. Ha lehetséges, akkor én arra ösztönözném önöket, hogy ezt tegyék meg, és a, az és hogyha járnak ott képviselők, akkor ezt fel kellene tenni, és lehet, hogy meg kéne nézni. A második kérdés, Anna Gomesnak a kérdése, itt van, nincs itt senki a szocialistáktól? Zencsina asszony, remélem jól mondtam ki a nevét, a, vállalná a kérdést, mert ugyanabból a frakcióból van, mint Anna Gomes, mert itt az a szabály, hogy mindig egy képviselőnek kell meghallgatnia.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 I take the answer? Okay, Még remélem a szocialisták bíznak bennem annyira, hogy el megkérhetem önt, hogy válaszoljon. És akkor megismételném újra a kérdést, amit Anna elmondott. Az, a Human Rights Watch kérdése az eh, egyenlítőmenti eh, Teodoro Obiang Ngueme Mbasogo. Egyenlítői Gíneával kapcsolatban, amely továbbra is jelentős korrupció, szegénység és elnyomás jellemez a jelenlegi elnök alatt, aki már 1979 óta van hatalmon. Az ország a dél-szaharai afrikai térség legnagyobb olajexportőre, és a jelentős be, olajbevételekkel csak az elnök és környezetének életét, luxus életét finanszírozzák, a lakosság döntő része óriási mély szegénységben él. A politikai ellenállás pedig mindig kormányzati elnyomás követi. Ebben az értelemben az Európai Unió tesz -e valamit a civil társadalom, a politikai ellenzék és a média támogatása érdekében az egyenlítőmenti kineában. és melyek azok a projektek, fejlesztési projektek, amelyek jelenleg ebben az országban folynak, mi a célkitűzése. Ha lehet, meg is adnám a szót Annának. Látom, a szocialisták is jelen vannak, tehát a kérdés őket bizonyára érdekli. Köszönöm szépen és remélem megbocsátják, hogy feljegyzésekből fogom válaszomat felolvasni. The, uh, well, uh, in answer to the question what the EU... A kérdésére válaszolva, tehát mit tesz az, egy, az Európai Unió a civil társadalom támogatása érdekében a térségben és az egyenlítőmenti Gíneában? Továbbra is szoros kapcsolatokban, kapcsolatban maradunk a civil társadalommal, a civil társadalmi szervezetekkel, az ország eh, ellenzékével, különösen azért, mert rendszeres látogatásokat eh, teszünk az ott lakó delegációnk eh, a delegációhoz. Három projekt van jelenleg folyamatban az előző költségvetési címsor alatt, a nem kormányzati szervek társfinanszírozása címsor alatt. Van egy másik projektünk is, ezeken kívül, melynek célja a vállalkozók támogatása tematikus programok keretében NSA AL 2009-ből. Ez is társfinanszírozású, amelyet egy spanyol alapítványal közösen biztosítanak a helyiek számára. Ezek tehát a projektek, amelyeket a korábban indítottunk, és amelyek már le is zárultak. Az Európai Unió jelenleg értékeli annak a lehetőségét, hogy hogyan lehet különböző költségvetési csoportokkal nem állami szereplők számára kisebb projekteket indítani. Természetesen vannak korlátjaink, hiszen az ország nem ratifikálta a kotonú megállapodás revízióját, és ez korlátot jelent. Nincsen egyéb EU projekt az országban, és ennek ez a magyarázata. Az egyenlítőmenti Génea pedig nem jogosult a fejlesztési alapok forrásaira sem. Nem szabad azonban természetesen veszélyeztetni a folyamatos EU támogatást, amit az ország civil társadalmának biztosítunk. Éppen ezért az éves akcióprogramunkban, a 2012-es tematikus NSAAE programban egy külön 200 ezer eurós boríték van nem állami szereplők számára az országban biztosítva. Ezt a Libreville delegáció javaslatára fogjuk 2013-ban szétosztani, illetve ezek alapján a projekteket végrehajtani. Ha lehet, egy rövid megjegyzést mondanék az előző kérdés Uganda kérdésével kapcsolatban. A kollégának sajnos el kellett menni, tulajdonképpen pontosan azért, mert ennek a programnak a kapcsán szerveztek egy másik megbeszélést. The very large number of... Uh, Valóban rengeteg földvita van Ugandában és másutt is. Ez egy olyan kérdés tehát, amelyet az Európai Unió, köz, amelyben az Európai Unió közvetlenül is részt vehet, de ezen kívül nem nagyon van más lehetőség. Ezért helyeződött a hangsúly inkább arra, hogy a, az egyeztetés, közvetítés kereteit próbáljuk segíteni, kialakítani, hogy strukturált, fenntartható megoldást találjunk. Köszönöm. Thank you for the answer and thank you. Köszönöm a válaszokat, és köszönöm a kollégáknak a kiegészítést is. Szván úr, természetesen egyetértek önnel. Jó, hogyha a politikai kérdések nem csak egyes esetekre összpontosítanak, de mégis, hogyha van egy-egy ilyen konkrét eset, amikor egyértelműen megsértették a korábbi megállapodást, és nincs kártétlé, kár, kártétel, illetve ellentételezés, akkor miért kell másfajta megközelítést alkalmazni, mint mondjuk például az emberi jogi jogvédőkkel kapcsolatban. Tudom, hogy ez másfajta jogsértés az emberi jogok keretében, és azt is értem, hogy időkorlátok is vannak, de mégsem hiszem, hogy lehetetlenség lenne valamit elindítani. Nem tudom, hogy mi van ma Brüsszelben, mert senki nincs itt. Madame Andrekin is on her way. is asszony úton van. I think we could perhaps wait uh, two or three minutes. Azt kérném, hogy esetleg várjunk két-három percet, hiszen Andrekinis asszony fél tízre ígérte, hogy jön a következő napi rendi ponthoz. They told me she's on her way. But maybe I can start.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 Okay, so perhaps we uh, start because I've heard that Madame Andrikini is on her way, but still outside the house. <laughs> Még mindig nem érkezett meg sajnos a kolléganő, házon kívül van. Úgyhogy akkor a Droá Bizottság küldöttségének az ENSZ emberi jogi tanácsának Genfben megtartott üléséről fogunk most beszámolót hallani. Ez a 19. ülés volt, aztán Tovább megyünk majd, és Tajerman urat is meghallgatjuk, aki a Kohom vezetője. és nyilván szeretnék majd mindenkit köszönteni. Tajerman úrnak is köszönetet mondok, hogy előkészítette az ülést és a delegáció munkáját a emberi jogi tanács ülésére. Három fős volt a delegáció, a szocialisták sajnos nem tudtak delegálni senkit, a népárt részéről, én jó magam is képviseltettem magamat egy másik kolléganő társaságában. Andrikéne asszonynal együtt. Nagyon pozitívnak ítéltem, hogy az EU delegáció Genfben egy nagyon aktív és tapasztalt csoport, és sikerült minden találkozót, amelyet kértünk megszervezni. Úgyhogy összességében 87 nagykövettel találkoztunk, aztán 11 nem nagykövettel is találkoztunk, 14 NGO-val találkoztunk, 3 ENSZ különleges jelentéstevővel és egyéb emberi jogi szervezetekkel is sikerült találkoznunk, úgyhogy ez egy nagyon tartalmas találkozó volt, és a maximumot ki tudtuk hozni az ott töltött időnkből. A delegáció megtervezését egy állásfoglaláson alapult, amelyet itt jóvá hagytunk a parlamentben. És bölcsnek tűnik, hogy időben megszületette az az állásfoglalás, amely tulajdonképpen tartalmilag új elemeket vetett föl a korázó, korábbi évekhez képest. Ezzel lehetőségünk nyúl, nyílt arra, hogy a zajló vitákra tudjunk fókuszálni Genfben. Ez egy picit újszerű, még a plenárison is szavaztunk erről a témáról, ami az állásfoglalásban szerepelt, azaz, hogy az EU delegáció egy Sri Lankával és egyéb témákkal foglalkozó állásfoglalást is fogalmazzon meg. Tehát jól felkészülten érkeztünk, és a parlamenti állásfoglalás a nagykövetek olvasmánylistájára is felkerült. A három tematikus raportőr, az ENSZ kínzás elleni raportőre volt, Mendez úr, velük munka, vele munkakapcsolatot sikerült kialakítani, videokonferencia előzte meg ezt a találkozót, itt a CIA táborok témáját jártuk körül, aztán pedig a vallás, szabadság, felelős raportőrrel is találkoztunk, valamint az emberi jogi jogvédők és emberi jogi területen foglalkozó rapőrtővel is sikerült találkoznunk. A külső, tehát az EU-n kívüli nagykövetekkel történt megbeszélésünkön én felvetettem a kérdést, hogy ők hogyan látják az emberi jogi tanács beli fejlődést, az ottani trendeket. Néha a Brüsszelben és a parlamentben is az ENSZ fórumokat igazából nem tartjuk nagy tiszteletben, mert úgy gondoljuk, hogy ők nem elég gyorsak, amikor ö, ö, egy döntést, egy határozatot kellene hozni. És az emberi jogi tanács valóban nagyon sok kritikával találkozott. Ez egy átpolitizált fórum, sokan úgy látják, hogy nincs hozzáadott érték benne, mert nem tud az érintett országokban semmilyen javulást kieszközölni az emberi jogok terén. Az izraeli nagykövet nagyon negatívan ítélte meg a tanács munkájának tartalmát és előrehaladását és egyetértés is volt abban, hogy a különböző országcsoportok valóban politikai megközelítéssel élnek, miközben a fórum azért hozott olyan határozatokat is, amelyek az érintett országok a trendjeit pozitív irányba vitték. Úgyhogy igenis nagyon hatékony ez a fajta munka sokkal inkább, mint egy ideológiai, politikai alapon folytatott vita. De hasonló megjegyzéseket hallottam az NGO-k részéről, akiknek van állandó képviselőjük, van állandó képviseletük Genfben, és akik évek óta nyomon kísérik az ott zajló vitákat. A szavazási minta szavazásnak a változata, változása is megemlítésre került, utalva itt ugye az arab tavasz eseményeire. Nyilván itt is ideológiai vita előzte meg ezt a lépést. Volt egy ülés, a magasrangú képviselőasszonyjal, Pilály asszonyjal, és ezen találkozó alkalmával felvetettük az EU támogatásának kérdését, amelyet az emberi jogi biztos irodájának nyújthat. Mivel most ugye az egész arab világ átalakulásban van, rövid időn belül az a feladat az irodának, hogy a jelenlétüket erősítsék de ezen lépéshez természetesen pénzügyi forrásokra is szükség van. Az Európai Unió az irodát 4 millióval, ez egy díj egyébként, 4 millióval támogatta az irodát. Azt gondolom, <laughs> hogyha mond, fogalmazhatok így, hogy ez egy jó beruházás, egy kicsit többet is érdemes lenne. Mert ha megnézzük saját munkánkat, nem csak itt az EU-ban, hanem más fórumokat is, akkor ugye sokszor számon kérjük az ENSZ munkáját és munkájának eredményét, ha már pénzzel támogatjuk. A függetlenség és a nyomás, amely a, az emberi jogi biztosra hárul is egy nagyon fontos témánk volt és amikor a külön raportőrökkel beszéltünk, a külön jelentéstevőkkel, többek között ugye a Pilájasszonynal, kiderült, hogy vannak olyan kísérletek, hogy mielőtt a special raportőröktől kijön egy jelentés, akkor már azt megelőzően nagyon sok kritika éri őket is a témával kapcsolatban. De ilyenkor ellenállnak a nyomásnak. a Sri Lankáról szóló határozatot tulajdonképpen minden bilaterális és csoportszintű ülésen megbeszéltük, mert ez egy nagyon komoly téma. A sri lankai kormány maga részéről 60 emberrel képviseltette magát a kormány részéről. Otthon náluk óriási presztízse van annak a kérdésnek, hogy most ezt a határozatot maguk mellé tudják-e állítania, vagy sem. Tájékoztatást kaptunk a különböző NGO-k részéről, hogy nagyon sok esetben az emberi jogvédők, akik Genfben dolgoznak, vagy Sri Lankából mentek Genfbe, olyan fenyegetéseket kaptak, hogy a találkozó végén arra kényszerült a magasrangú képviselő, a biztos asszony, hogy felhívja a figyelmet, hogy, ezeket a, hogy ezektől a fenyegetésektől tartózkodjanak. Az EU delegációk is természetesen felajánlották segítségüket az emberi jogvédőknek, hiszen tudjuk, hogy a saját országukba visszatérve ezek a jogvédők óriási veszélynek voltak kitéve. Ami a napi rendet igazi, illeti, Tulajdonképpen a Nyugat-Szaharával kapcsolatban szinte ugyanez elmondható. Vita, vagy nem hivatalos vitának is nevezhetem azt a folyamatot, ami most zajlik. Az emberi jogi helyzetet tekintve ezt is komolyan kell venni, ezt az ország, ezt a területet. Az ENSZ támogatása részünkről adott, és fontos az is, hogy együtt működjünk itt a különböző irodákkal helyben is. When we had the debate, we... Amikor vitát folytattunk az EU-s nagykövetekkel, akkor az volt az általános meglátásunk, hogy az emberi jogi tanács Nak egyre kiforrottabb a stratégiája, és egyre nyitottabbá válik a világban zajló események iránt. És a, amit levontuk mindebből az, hogy inkább az EU válik nyitottabbá a világ többi része irányába. Tehát nem csak a klasszikus emberi jogkérdéseket kérdéseket járja körül, hanem a kulturális, gazdasági, társadalmi, szociális kérdéseket is zászlajára tűzi már a jövőben az EU. Az is elhangzott, hogy nagyon pozitív a konstruktív vita, a tematikus határozatok vonatkozásában. Nyilván sokszor nehéz támogatást kapni a specifikus, speciális határozottok vonatkozásában, dacár annak, hogy ezek nagyon nagy hangsúlyt kellene, hogy kapjanak. Az emberi jogi tanács tulajdonképpen az egyike azon kevés nemzetközi intézményeknek, ahol nevén lehet nevezni az országot és a problémát, amiről beszélünk. Úgyhogy az ország specifikus, tematikus határozatok, állásfoglalásoknak a kérdése nagyon lényeges. Aztán vannak olyan területek, ahol nagyon sok a probléma, legalábbis erről számoltak be az EU-s nagykövetek, nehéz elérni a szervezetek, pedig az, az EU például az LMBT jogok kapcsán maga is igyekszik előrelépni. Itt sok esetben az egyes régiók nagy ellenállást mutatnak, például az afrikai országok képviselője úgy értelmezi ezt a témát, mint hogyha ezt az európaiak egyszerűen erőszakkal tették volna a napirendre, és nem érinteni az emberi jogokat a leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzexuálisok jogairól van szó. Itt a parlamenten belül múlt héten Strasbourgban a Howard jelentésről is volt egy nagyon élénk vitánk, talán emlékeznek, és ebben is az LMBT jogokat vitattuk meg. A szexualitás az emberek identitásának része, Úgyhogy az, hogy egy külön egy ország vagy egy régió hogyan dönt erről, ez már kérdés, nagy kérdést vet föl, hiszen lehet, hogy még hagyományai egyszerűen nem jutottak el odáig, hogy ezeket a kérdéseket az emberi jogok közé sorolják. Más határozatokat is említenék, Az eredmények illetében eh, elmondhatom, hogy Sri Lanka tárgyában az eh, amerikaiak vezetésével megszületett egy határozat, az amerikaiak mindent bevetettek, hogy eh, ez megszülethessen, természetesen az EU támogatásával. Úgyhogy ez a határozat tulajdonképpen megszövegezését tekintve nagyon gyenge, egy minimalista határozatnak is tekinthető, de mégis elmondható róla, hogy függetlenebb kivizsgálásnak a szükségességét vetítette előre a 2010-ben véget ért harcok tekintetében. Úgyhogy a büntetlenség, az elszámoltathatóság kérdése mind-mind szerepel ebben a határozatban. Sri Lankának lesz egy egyetemleges, ugye rendszeren, rendszeresen megjelenő értékelése is, és majd az AL bizottságban az univerzális periódikus jelentés, mm, amikor majd megszületik, akkor nyilván mi is napirendünkre tűzzük majd ősszel. Ez első alkalma volt, és Talman úr esetleg ön is hozzászólhat az emberi jogokról. Első alkalommal került sor az eritreai kérdésekre, ez nagyon jó dolog. A munkatervünkbe beépítettük Afrika szarvának a kérdését, tehát vissza kell majd térnünk erre is. És egy állásfoglalásunk is született Miamárral kapcsolatban. Személy szerint úgy gondolom, hogy egy kicsit gyenge, a gyengécskére sikerült, de a mandátuma ha jól emlékszem, akkor speciális képviselőt vagy a speciális jelentéstevő mandátumát meghosszabbították, és hogyha pozitív változások történnek-e a terepen Miamárban. Úgy gondolom, hogy ennyi volt, legalábbis itt engedjék meg, hogy megnézzem jegyzeteimet. Akkor ennyi. Esetleg akkor most megadnám a szót majd Andrik Jenny asszonynak, amikor megérkezik, és szeretném megkérni Tajeman urat, hogy esetleg mondja el a véleményét vagy az értékelését az emberi jogi tanács 19. üléséről. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, köszönöm az alkalmat, hogy itt lehetek, és köszönöm a meghívást. Egy kicsit későn cseréltünk véleményeket a kohomnak a munkájáról, de meg szeretném még említeni azt is, hogy mi a szerepe a kohomnak szemben a genfi munkálatokkal. Az, hogy azt bizony segítse, hogy az Európai Unió jól felkészült legyen, és stratégiai megközelítések kellően el, időszakban elkezdődjön, és hogy jó stratégiai pozíciókat tudjunk kidolgozni a lobbizás elsősorban az elmúlt néhány évben igyekeztünk javítani a munkánkat, jobban felkészülni a, az jogi tanácsi ülésekre, és biztosítani azt, hogy az emberi jogi tanács ülése az ne egy elszigetelt valami legyen Genfbe, és elszigetelten dolgozzon, hanem a korai előkészítéssel azt akarjuk biztosítani, hogy a mi projektjeink is Genfben láthatóvá váljanak. És ugyanakkor másfelől az is fontos, hogy Brüsszel szintjén jobban megértsük, hogy hogyan lehet az er-, emberi jogi tanácsban felhasználni a különböző lehetőségeket annak érdekében, hogy a saját emberi jogi politikánkat előmozdítsuk. Az elmúlt években jelentős előrelépés történt, az emberi jogi tanácsot sikerült közelebb vinni a saját mandátumhoz, hogy például, hogy szinte azonnal reagáljanak a sürgős esetekre. Ez Kofi Annannak is az érdeme, nagyon sok munka van, így Genfben és Brüsszelben egyaránt, a, jelenti az előkészítést. Első alkalommal volt ez így a javaslatra. Tehát itt a nagyon korai előkészítő munka megkezdődött, és az e- Európai Unió ezáltal jól felkészült az ülés, ülésekre. Majd egy kicsit később, hogy még beszélek a kohomnak a munkájáról és nagy mértékben egyetértünk azzal az összegzéssel, amit ön az imént ismertetett. Sikeres ülés volt, talán az egyik legsikeresebb is volt, hogyha egyes konkrét országok ügyét nézzük, de tematikus kérdésekben is sikeres volt. Hogyha a szavazási mintákat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy itt is jobban sikerül a regionális támogatást megadni a sürgős esetekben, és az emberi jogok egyre inkább a döntési folyamat középpontjába kerülnek. De kétségtelen, hogy ez egy rendkívül átpolitizált terület, és nagyon sok országnak specifikus a hozzáállása, és továbbra is vannak tendenciák és olyan kihívások, amikre nagyon oda kell figyelni és megfelelően kell kezelni. Említette már néhány elemet azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió úgy, úgy mondjam, hogyan teljesített. Öt állásfoglalása volt az uniónak, és ezekkel mind nagyon jó eredményeket sikerült elérni. Még azt is mondhatnánk, hogy az legeslegjobb eredményeket értük el az eddigiekben. Az egyik kulcskérdés, ami az első naptól az utolsó napig terítéken volt, ez Szíria, kérdése, és az ülésnek az elején ez volt az egyik legsürgősebb vita, és a határozatot, amit elfogadtak, az is és az Unió a négyes témával kapcsolatban egy második határozatot is tudott támogatni, hogy a bizottságnak a mandátumát kibővítsék, és a szörnyűséges szíriai emberjogi helyzetre irányította a figyelmét. azok a változások, amik végbe mentek, azok olyan témák, amiken az Európai Unió is nagyon odafigyelve dolgozott, nem csak az USA-val, hanem nagyon sok arab országgal együtt 47 országból 41 igen szavazott, ami elég jelentős fejleménynek tekinthető ezzel az a határozattal kapcsolatban, és nagyon jól mutatja, hogy hogyan tudunk kezelni ilyen helyzeteket. Említettem a Már ügyét, ez is nagyon fontos volt. Ez megint mutatja, hogy hogyan lehet a koherenciát biztosítani a között, amit az Unió Genfben végez munkát, és amit Brüsszelben végzünk Természetesen a földrajzi szempontból is ez nagyon fontos. Hooper úr foglalkozott ezzel, és készülte fel, illetve előkészítette az eheti látogatást Myanmarban hogy biztosítsa azt, hogy az emberjogi tanács megfelelően tudja kezelni a miamári emberjogi helyzetet. Ugyanakkor ez tükrözi az átfogó általános helyzetet, és azt, hogy az ASEAN országokkal hogyan tudunk előrelépni elég érdekes volt az egyes országoknak a saját részvételük. Nem csak, hogy megbecsültük a dolgok alakulását, hanem sikerült a speciális jelentéstevőnk, raportőrünknek a mandátumát is meghosszabbítatni még olyan országok is, amelyek eredetileg nem akarták ezt a mandátumot, végül egészen kooperatív magatartást tanító, tanúsítottak. Meg kell még említenem a Japánnal együtt hozott határozatot, a határozatot gyakorlatilag konszenzussal fogadták el, a, a koreai népköztársaság azt is felfogta ezáltal, hogyha ilyen széles körű támogatás van, akkor inkább nem kérnek ilyen szavazást. Említette már Sri Lankát, a véleményünk szerint ez is nagyon fontos fejleményeket sikerült elérni, egy határozatot elfogadtak a sri lankai helyzettel kapcsolatban, illetve főként arra, hogy hogyan kövessük a dolgokat, illetve vonjuk le a tanulságokat. Az Unió erősen támogatta az USA erőfeszítéseit, illetve a harmadik országok erőfeszítéseit is. Kétségtelen, hogy az is nagyon fontos, hogy India támogatta a silankai határozatot, és ahogy már említettem, komoly aggodalmak vannak a az emberi jogi harcosok zaklatásával eh, kapcsolatban. Ezt de felhívta a főbiztos is a figyelmet, illetve az Európai Unió delegációja is, és a kolombói nagykövetségek igyekeznek erre nagyon odafigyelni. Másik fontos kérdés Irán ügye, ahol természetesen szinten vannak emberjogi válsághelyzetek, olyan arányban, hogy ez megigényli az országoknak a koalícióját, de az egész unió támogatását élvezi ez az ügy, és az USA is, és az emberjogi raportőr működik Iránban. Ami az egyéb, van még néhány más ország is, ön említette Eritreát, a közös nyilatkozatot, ez most ma az a kérdés, hogy ez a folyamat hogyan fog tovább menni, milyen lehetőségek vannak, és milyen lehetséges nyomonkövetést lehet itt megvalósítani. Ez majd a következő ülésen júniusban fog eldőlni. Tehát sok tekintetben ugye osztjuk azt az értékelést, amit ön vázolt fel. Voltak panel megbeszélések is, az egyik kulcs kérdés, hogy hogyan tudunk a jövőben tovább menni ezzel a munkával. Ön is említette, természetesen vannak kérdések, amik visszás kérdések, afrikai országok egyes esetekben inkább az opt-out megoldást választják, és volt egy olyan megérzésünk is, hogy a, az LMBT jogaikkal, egy olyan terület, ami megint nagyon fontos, illetve az gyermekek jogaival kapcsolatos határozat, egyebek, vannak országok, ahol ez nehezebben megy át, női egyenlőség, nemek egyenlősége, itt vannak még azért komoly kihívások, amikre kell foglalkozni kell, és oda kell figyelni de együtt dolgozunk az afrikai országokkal. Vannak tematikus témák, ahol az Unió egy vallásszabadsági javaslatot terjesztett elő, ez támogatást kapott, és van egy határozat az iszlám együttműködés területén is a sztereotípiák elleni fellépés és évek. A lényeg az az, hogy a tendencia, ami kibontakozott, az mindenképpen a szabadság irányában szóló határozat megerősítésre került, és és mindenképpen van egy elmozdulás, és konszenzus sikerült elérni, és egy motivációt tapasztalhattunk. Ezek voltak a fő észrevételek általában nagyon fontos ez, hogy az Európai Unió nyomon kövesse, hogy mi történik az Európa emberjogi tanácsban, azok a viták, amiket önök itt lefolytatnak, az állásfoglalások, amiket, döntések, amiket hoznak, azok rendkívül fontosak, mert mindenképpen mutatja a kollektív erőfeszítést, ami fontos az együttműködés szempontjából, és reméljük, hogy ez tovább folytatódik a következő, hamarosan bekövetkezendő ülésig. Elnök, köszönöm szépen, Töjerman úr, és nem tudom, hogy van-e, aki szeretne beszélni az IIS részéről. So um, I would like to um, Mr. Teumann, to let, just let you know, yesterday we had a session on um, Syria. Szíriával kapcsolatban volt már egy előzetes ülésünk, és meg Galli úr van itt körünkben, az emberi jogi különleges képviselő, és ahogyan ön is mondta, az emberi jogi tanács munkája Nyilván nem csak a március időszakban volt időszerű, úgyhogy az alapos elemzéseknek a nyomon követése nagyon lényeges számunkra is. Főleg hiszen akkor azt is látjuk, hogy milyen módon sikerült végrehajtani a feladatokat, a kitűzött célokat. Azt meg kell mondanom, hogy egyszerűen meglepett és melbevert, szíven ütött, hogy az izraeli delegáció egyszerűen felállt az asztaltól. Talán emlékeznek rá, hogy az izraeli külügyminiszter korábban is nagyon negatívan állt hozzá, nem csak a Genfi egész struktúrához, hanem a témákhoz is. Nem hinném, hogy egyébként Izrael ellenes lenne az egész Genfi hangulat, de kérdésem az, hogy önök ezt hogyan ítélik meg. És aztán még milyen már kérdése? Az EU ugye úgy döntött, hogy minden szankciót ö, ö, felfüggeszt, kivéve a fegyverembargót, és ö, hát ugye egy év a határidő, de nem tudom, hogy ennyi idő belül sikerül-e megítélni, hogy valóban milyen lépések történtek előre. Úgyhogy kérdezném, hogy milyen tervek vannak, milyen elképzelések vannak erre vonatkozóan, részletek, részleteit tekintve, mert az Emberi Jogi Bizottság tudja nagyon jól, hogy mit várnak, a költségvetést is megemelték Myanmar tekintetében, de a Nemzeti Emberi Jogi Tanács tulajdonképpen azért létrejött már, úgyhogy ezzel kapcsolatban várnám a megjegyzéseit. Thank you so much. Um, the first... Köszönöm szépen. Először is Izrael megoldása a közel-keleti konfliktus és a paleszt, az elfoglalt palesztin területek. This also has always been a concern of the EU, namely that this is the only country situation. Ez egy külön napi rendi pont természetesen, a hetes rendi pont a megállapodások keretében. A, minden olyan helyzet, amelyet a négyes cikk alatt fel lehet vetni, az az ország konkrét, bármely ország konkrét helyzetével van kapcsolatban, vagy pedig a tízes napi rendi pont alatt a miamári kérdést is tulajdonképpen ugyanide sorolnám a konfrontáció kérdései. Nyilvánvalóan az emberi jogi tanács áttekintésével kapcsolatban, amelyre tavaly került sor, és amely a szerződés normalizálását célozta meg az elfoglalt területeken. Nos, ezt egyszerűen az ország helyzetek normál napirendjének vagy menetrendjének megfelelően kell, hogy kezeljük. Persze van egy külön napi rendi pont majd mindig akkor, amikor az ilyen jellegű helyzetekben szokásosan is beiktatható. Szinte lehetetlenség rövid, ilyen rövid idő alatt lezárni ezt a programot, és éppen ezért folytatjuk az erőfeszítéseket más országokkal kapcsolatban is. Nyilvánvalóan van azonban egy olyan tendencia, amely mentén látjuk, hogy egy kicsit túlzottan hangsúlyoztuk ezt a kérdést, az állásfoglalások száma is ezt mutatja. Az állásfoglalásokban mindig igyekeztünk nagyon alaposan a szöveget megvizsgálni, és természetesen a jelenlegi tárgyalásoknál a legellentmondásosabb kérdés az a javaslat volt, hogy egy tényfeltáró misszió menjen az izraeli telepekre. Nagyon sok ellentmondást vetett fel ez a Genfi vita során és az Európai Unió bár elé egyértelmű az izraeli telepekkel kapcsolatos véleménye, most először fordult elő, hogy ugyan a célokban most először egyet értettünk, mégis az volt a, az érzés, hogy a tények világosak a telepekkel kapcsolatban, azt mondtuk, hogy nem, nincs szükség tényfeltáró küldöttség küldésére, hiszen a tények világosak, mindenki ismeri ezt. Mégsem mondhatjuk azt, hogy pontosan tudnánk, hogy mit jelent az izraeli bejelentés, az emberi jogi tanácsból való tevékenységéből való kilépésről, nem is volt tagja az emberi jogi tanácsnak, ami pedig a különböző mechanizmusokra való együttműködést vonatkozik, akkor meg kell nézni, hogy mit értenek ez alatt. Ezt tárgyalásokban tudjuk tisztázni, folytatjuk a tárgyalásokat. Általában véve minden országgal kapcsolatban az a felfogás, hogy a tanács különböző intézményeivel együttműködjenek. A külügyi tanács Burma és Myanmarral szemben a korlátozó intézkedések döntő részét fel fogja főgeszteni, illetve ez most a vizsgálat tárgya, ha párhuzamosan azzal, ha javul a helyzet. És természetesen az, amit Brüsszelben, Genfben igyekszünk elérni, az az, hogy egyrészt az emberi jogintézményekkel együtt az EU támogatásával, anyagi támogatásával is az emberi jogintézményeket kialakítsuk mi Myanmarban. Különböző elvek meghonosítása a cél természetesen. Burma Miamárba egy delegációt is küldünk, több országnak nagy követsége is van, tehát kapcsolatok már vannak, de mégis a Genfi alapvető cél az az volt, hogy a rendkívüli előadó mandátumát kiterjesszük. elsősorban olyan kérdésekre, mint a politikai bebörtönzöttek, etnikai kisebbségek. Úgy gondoljuk, hogy ez a sok elem együtt majd biztosítja azokat a, az eszközöket, amivel megfelelően tudjuk értékelni a helyzetet. És fel tudunk készülni majd így a helyzetre. So thank you. Uh, thank you very much for also your explanation on the background one. Természetesen nagyon fontos, hogy megkaptuk ezt a tájékoztatást az Izrael kapcsolatos kérdések hátteréről is. Egy kérdés merül fel ezzel kapcsolatban bennem. Az ottani nem kormányzati szervekkel való találkozást követően, lehet persze, hogy nem tudnék válaszolni erre, de ott kifejezték, mennyire aggódnak amiatt, hogy az Európai Unió megváltoztatja majd a politikáját a, a Genfi zárójelben svájci bázisú nemzetközi, nem kormányzati szervek munkáját a tanács üléseire vonatkozóan. Nos, volt egy munkacsoport, a, és egyértelmű volt, hogy szükség van arra is, hogy megfelelő logisztika alakuljon ki, akik állandóan vannak ott, nem pedig csak egyszer gyorsan ott vannak, kiválasztanak egy áldozatot, hanem legyen ott az emberi jogi tanácsnak egy állandó képviselője. Végül pedig meg kell, hogy mondjam azt is, hogy remélem, hogy legközelebb majd, amikor a főképviselő Lady Ashton munka ideje lehetővé teszi, részt vegyen ezen a megbeszélésen. Természetesen világos előttünk a nagyon sok a dolgunk, de jelezni kellene a, a nemzetközi formalizált, for, nemzetközi hivatalos formában is a jelenlétével a támogatás további biztosítását. Ezzel sikerült nagyon gyorsan végére érnünk ezeknek a kérdéseknek. Nem tudom, hogy van-e bármi, amit a parlamenti képviselők e kérdéssel foglalkozva szeretnének még felvetni. Tehát az emberi jogi áttekintés az fél tizenegykor indul, és e, lehetne az érintetteket e, tájékoztatni, hogy hamarabb kezdjük a napi rendi pontot. A kilences napi rendi ponthoz érkeztünk, Toyerman úrral való e, megbeszélés az emberi jogi különleges képviselővel. Úgy gondolom, hogy Tajerman úrnak meg is adom a szót, hogy kezdje, hiszen akkor el tudom majd mondani, azt is be tudunk arról számolni, hogy mit tárgyaltunk tegnap, amikor Roger úr a tegnapi, tegnap délelőtti ülésen jelen lett. Az akkori napirendünknek megfelelően az emberi jogi kérdések áttekintésében három elemet vizsgáltunk, az a nemzeti akciótervek, a közös nyilatkozat és a különleges képviselő megbizatása. A vita második felében reflektáltunk az emberi jogi tanács lépéseire. Mivel az emberi jogi, az ENSZ emberi jogi tanácsáról éppen most tárgyaltunk, úgy gondolom, hogy most az emberi jogi áttekintés kérdések áttekintésére figyelhetnénk, de természetesen örülök annak is, hogyha beszélne velünk minden olyan kérdésről, amit fontosnak tart, és amit szeretne a tanácson belüli emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban elmondani. Tajermán úr. Igen, köszönöm szépen, köszönöm én is a lehetőséget arra, hogy beszélhetünk a van folyó munkáról. Az elmúlt hónapokban nagyon sokat dolgoztunk valóban, ahogy ön is mondta, a tegnap a KOHOM ülésén az emberi jogi stratégiára, az emberi jogi tanács munkájára figyeltünk. Igen, nagyra értékelték a tagok ezt, a KOHOM tagok is, hogy volt erre tegnap lehetőség. Kesmen képviselő is ott volt, aki az intercsoport egyik képviselője, ő is hozzászólt a munkánkhoz, és ahhoz, hogy hogyan lehet a legfontosabb kérdésekben együttműködni. Mint látja tehát, a Kohom részéről is nagy érdeklődés van, hogy továbbra is folytassuk az együttműködést az Európai Parlamenttel, konkrétan a DRUA szakbizottsággal. Nagy kihívás ez a munka, ön is említette, hogy folyamatban vannak az ülések, nem lehet várni azonban a fejlemények miatt mindig arra, hogy egy soros ülést megtarthassunk időközben, és munkára van szükség. Már jeleztem, hogy a mostani e, évben először fordult elő az, hogy megpróbáltunk, megpróbáltuk elkerülni az ülésről ülésre való tervezés és munka csapdáját, így túl későn tudnánk csak reagálni. Most először, mint mondtam, volt ez évben tavaly novemberben egy olyan tervezési struktust indítottunk, amikor a Cohen PSA munkáját az emberi jogi tanács munkájához igazítottuk, plusz természetesen a közgyűlés, az általános közgyűlés harmadik bizottságát is. Mm, természetesen mindig van valamilyen váratlan esemény, de mégis ezzel az új struktúrával hosszabb távú tervezést teszünk lehetővé. A politikai figyelem is, amit ön is említett, a képviselő, tehát emiatt a, a, az emberi jogi tanács márciusi ülésére kulcsfontosságú pontokat javasolt. Az első nap kerül erre majd sor. A külügyi tanács, az általános ügyek tanácsa a legmagasabb szegmensekkel együtt fogja ezeket a kérdéseket megtárgyalni, pontosan amiatt, mert nem tudott a főképviselő sajnos ez alkalommal személyesen jelen lenni. De mégis a Dán külügyminiszter képviselte az általános vitában a, az Európai Unió külügyi bizottságának, illetve az uniónak ezzel kapcsolatos álláspontját. Márciusban már hozzákezdtünk ahhoz, hogy a júniusi legközelebbi tanácsülés munkáját elkezdjük megtervezni, és szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a fehér oroszországi emberi jogi helyzetet fogjuk nyomon követni. Ez nagyon aktuális a parlament számára is, és érdeke, meg kellene majd nézni azt, hogy hogyan lehet az együttműködést maximalizálni annak érdekében, hogy kihasználjuk most a politikai lehetőségeket. A, a fehér oroszországi helyzetről legutóbb is beszéltünk már, és úgy gondolom, hogy a főbb megbízott részvételével további, illetve megbízásából további közleményeket tudunk kiadni. A szisztematikus emberi jogsértésekről tárgyalni kell. Nyilvánvalóan az a cél, hogy egy különleges jelentéstevő megbizatásával a Fehér Oroszországi emberi jogi helyzetre vonatkozóan új jelentés készüljön. Harmadik országokkal is kezdtünk tárgyalni, széles körű támogatást élvezünk ebben. Egyéb kulcsfontosságú kérdések a júniusi ülésre. Úgy gondoljuk, hogy az NGPT jogokkal kapcsolatban fontos lenne további dél-afrikai elsősorban dél-afrikai vezetés mellett ezt a kérdést tovább tárgyalni. Meghatároztuk ezen kívül azt, hogy a felkészülés bizonyos területeken nagyon nehéz a felkészülés. Genfben nagyon gyakran defenzívába kényszerülünk több kérdésben mégis az az érzésünk, hogy állásfoglalásunkat sokkal alaposabban ki kell dolgozni ahhoz, hogy proaktívabban járhassunk el Genfen, hogyha ezek a kérdések felmerülnek. Gondolok például arra a munkára, amit a magánbiztonsági tárgyalás, társaságokról szól a cél, jogilag kötelező érvényű eszköz kialakítása. Az Európai Unió ugyan nem teljesen fogadja el ezt a gondolatot, de alternatív javaslatokat szívesen dolgozunk ki mi is. Az egyik legközvetlenebb lépés az pontosan az lenne, hogy megértsük, hogy az, a, az összes tagállam csatlakozzon a Montreux dokumentumhoz, és az elfogadott tanácsi következtetések, az emberi jogi tanács elfogadott következtetéseivel kapcsolatban támogatnánk az EU e külügyminiszterekkel együtt a főképviselő javaslatát, hogy a magán katonai és biztonsági vállalatok Montrői megegyezéséhez az Európai Unió is csatlakozon. Tehát sokkal proaktívabb hozzáállást, illetve lehetőségeket kell tudnunk kialakítani a Genfi tárgyalásokhoz. Ez a fő üzenete ennek. Genfen hamarosan a rasszizmussal és néhány egyéb kérdéssel is tárgy, elkezdünk tárgyalni, nagyon örülök majd, hogyha erre vissza tudunk térni. Nem szabad azonban elfeledkeznünk arról, hogy akkor, amikor Genben az emberi jogi tanácsülése megkezdődik, New Yorkban egy sokkal nagyobb üléstár kezdődik. A New Yorki tárgyalások a nők jogai kérdéseinek legnagyobb fóruma lesz a külügyi szolgálattal és természetesen az igazságügyi főigazgatóság tárgyalásával a COHOM egy stratégiai dokumentumot dolgozott ki a New Yorki nőügyi konferenciára, a, elsősorban azért, hogy nagyobb felkészüléssel tudjunk oda menni, másrészt, hogy a korábbinál sokkal egységesebb állásfoglalással jelenjünk meg. Többször fordult elő, hogy az EU csoportként, egységként nem tudott tárgyalni, mert bizonyos kérdésekben nem tudott megállapodni. Tudok részletekről is beszélni, de idén végre sikerült elérni azt, hogy az Európai Unió most megfelelően felkészül erre az ülésre. Mégis ö, óriási kihívásokra számítunk, és nagyon ö, eltérő eredményekkel az ottani pro, ö, program és napirend miatt jelentős kihívások vannak arra vonatkozóan, hogy a nők elleni erőszakra vonatkozóan, hogy tudunk megállapodni, stb. A következő év témája a nők elleni erőszak lesz. Tudom, hogy ebben a házban, de mindenki másnak az Európai Unió egészében ez egy fontos kérdés. Jól fel kell készüljünk éppen ezért. Említette ezen kívül az összes többi kulcsfontosságú kérdést. A KOHOM egyik fontos kérdése az EU emberi jogi stratégiája. Folyik már munka tavaly óta erről. A főképviselő nyilatkozatában elmondta a múlt héten a plenárison, a tanács három dokumentum csomagon dolgozik, amely a múlt decemberi közös nyilatkozatra való reakció az emberi jogokkal kapcsolatban. Az e- a külügyi mm, hivatal a tanács elé terjeszti a munkadokumentumot, és a főképviselő is kötelezettséget vállalt arra természetesen, hogy elkötelezetten együttműködjön a e kérdésben az Európai Parlamenttel, az érintett parlamenti képviselőkkel. A politikai biztonsági szakbizottság elkezdte a munkáját a, a, erről a csomagról ezzel párhuzamosan, és az első verzió tárgyalásáról már me, meg is tárgyalására már sor is került. Részletesen megvizsgáltuk mind a három szöveget, folytatjuk majd természetesen a munkát a következő hetekben. Nagy örömmel fogok beszélni erről önökkel. Egy másik feladat a KOHOM intenzív munka menetében az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszköz tervezete, a Kodef is tárgyalt erről. Idén Kohomot kérték fel arra, hogy vegyen részt a parlamenttel, mellesleg ez az első ilyen terület, hogy az együttdöntési eljárásban a parlamenttel a Kohom együtt vesz részt. Számos kérdés van ezen kívül, amivel foglalkozunk, demokrácia támogatás, útmutatók, konzultációk a bizottság szolgálatával együtt, és teljes mértékben a vállalat szociális fejleszt, felelőssége, ennek a végrehajtása és a vállalat és emberi jogok összekapcsolásának kérdése is folyamatosan megjelenik. Az emberi jogi ország stratégiák szintén jelentős energiát kötnek le a kohó munkájában. Az a gondolat, hogy személyre szabott megközelítésekkel lehessen az emberi jogi kérdéseket harmadik országokban is érvényesítetni. Ez a nemzeti stratégiákon keresztül a harmadik országok beli EU delegációk bevonásával születhet meg. Több mint 120 ilyen stratégiát nyújtottak be, ebből 80 a, a KOHOM érdemesnek tartott arra, hogy a földrajzi munkacsoport, földrajzilag meghatározott munkacsoportokkal áttekintsék. Az emberi jogi országstratégiáknak jelentős hatása van az emberi jogokra általában, mind a delegációk és nagykövetségeken keresztül harmadik országokban. Nagyon sok olyan országban például, ahol az Európai Unió eddig je, ugyan jelen volt, de most emberi jogi munkacsoportokat is elindított. A tanács és a külügyi szolgálat egyaránt minden munkájába, minden akciójába bevonja az emberi jogok kérdését, és egy újfajta kultúra alakult ki a tanácsnál az emberi jogi és a munkacsoporti szinten, de az emberi jogi és a felelős részlegek szintjén is. Erőteljesebb koherencia nyilvánvalóan cél, a CODEF-fel együtt próbáljuk megvizsgálni, hogy a változás menetrendjében és a költségvetési támogatásban az emberi jogok kérdése hogyan jelenik meg, illetve a fejleszt, fejlődés hogyan lehet emberi jogalapon is megvizsgálni, illetve érvényesíteni. Mindez, és ezzel be is fejezem, tulajdonképpen napirenden van, de bármiről szívesen beszélek. Mindez rendkívüli mértékben befolyásolja a kohom munkáját, egyre nagyobb a csoportra nehezedő munkateher. Havonta rendszeresen ülésezünk a fővárosok delegációival, és nagyon telített munkarendel dolgozunk. Volt olyan, hogy két teljes napi programot tudtunk összeállítani. További ülésekre van szükség a brüsszeli szakértőkkel és az állandó képviseletekkel való együttműködés keretében. Ez különösen fontos, hiszen az emberi jogi stratégiákat tudjuk megbeszélni, az emberi jog és demokrácia eszközeit. Tehát van igenis brüsszeli bázisú kohom munka, és tudjuk a, próbáljuk hivatalossá is tenni a fejlesztéseket. Köszönöm. Thank you, Mr. Toyman. Köszönöm szépen, Toyman úr. Több kérdésem is lenne. Úgy gondolom, hogy mindenképpen nagyon jó, hogy vannak helyi, illetve ország emberjogi stratégiák is. Ezek hozadott értéket adnak a mi munkánkhoz, ezzel együtt vannak olyan problémák is, hogy nagyon érdeklődő képviselők, vagy ha valakik szeretnének elmenni oda, akkor nekünk parlamentben tulajdonképpen nincs hozzáférésünk az ország stratégiákhoz, és hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy a tartalmon akarunk foglalkozni, akkor ezt valahogy biztosítani kellene. És egy kicsit furcsa is az, hogy munkaidőt és energiát kell arra fordítanunk, hogy megtudjuk, hogy mi van ezekben. Ez egy vita, hogy ez a politika megváltozható-e, hogy a képviselők és az érintettek megtekinthessék és láthassák azokat a, az emberjogi stratégiákat, hogy megvitassuk a kérdéseket, vagy amikor egy állásfoglalást készítünk elő, akkor kapjunk tájékoztatást. Ez oda-vissza segítséget nyújtana. Fontos a rasszizmus elleni küzdelem. Ez, ha jól emlékszem, akkor ez Dörbenben volt, és ez is fontos fellépni a rasszizmus okozta erőszak ellen is. Ez az Unióban is problémát jelent. A múltban több mint sajnálatos volt, hogy az Unió egyes tagállamainak különböző megközelítéseik voltak a tekintetben, hogy a Dörben, vagy a Dörben kettő rendelkezéseit hogyan alkalmazzák most nagyon jó az, hogy javul a helyzet, és az Unió egységes hangon tud már fellépni, és ez az Unió külkapcsolatai szempontjából is jó, mert hogyha emberjogi megsértésekről kell beszélni, akkor kifelé is ö, fontos, hogy egyhangúan szóljunk, mert nem erősíti a szavai szavahihetőségünket, hogyha mindenki másképpen beszél. Pilbax biztos és Lady Ashley, Ashton és foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, de szerintem nagyon jó, hogyha támogatjuk a, az uniós erőfeszítéseket és a nők helyzetét a világ valamennyi részén. Látnunk kell a jövőbeli munkánk szempontjából is, hogy ez prioritási kérdés, a nők elleni erőszak 2013-ban központi kérdés lesz, és talán a FAM bizottsági kollégáinkkal is kellene egy ülést tartanunk. Ez egyik olyan kérdés, hogy a montrői anyag, illetve a biztonsági társaságok, vállalatok is egy olyan téma, amit már talán június-júliusban is megvitathatnánk és meg kell nézhetnénk, hogy a parlamentben hogyan tudnánk támogatni ezt a folyamatot. Esetleg ezekkel kapcsolatban. Thank you so much. Um, the first question on... Köszönöm szépen. Az, az első kérdést a helyi emberjogi stratégiákat illeti. Már beszéltünk erről tegnap délután is, és E, a helyi stratég, emberjogi stratégiák bizalmasnak minősülő dokumentumok, sok esetben erre nagyon szükség van, és egy e, e, ezek nem nyílt diplomáciai dokumentumok, hanem itten végig kell gondolni a stratégiai munkát, ezért nincs olyan lehetőség, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, ezeknek a dokumentumoknak bizalmas kezelés szükséges a továbban is, de a parlamenten belül természetesen foglalkozni kell vele. Nem vagyok ennek szakértője, de vannak általános viták arról is, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférés hogyan működjön, illetve különböző modellek léteznek, és politikai felelősségkérése is ezeket, hogy és folynak az általános ügyek bizottságban, és máshogy is ilyen dolog. De kétségtelen, hogy nagyon jól tudjuk, hogy meg kell találni azt a lehetőséget egyrészt, hogy egy másik kihívás az NGO-kkal és a civil szervezetekkel is és a harmadik országokkal is, hogy hogyan vigyük ezt. Ezről folynak a tárgyalások jelenleg is, és ezt tovább kell vinni. Tehát nem attól függ, hogy megvan-e a kórum, hogy megbeszéljük. A rasszizmus kérdése nagyon fontos. Úgy érezzük, hogy az elmúlt néhány év után most egy kicsit sarokba szorultunk ezzel a kérdéssel, nagyon komoly nehézségek voltak, hogy egyhangúan tudjunk fellépni, és nem lenne szabad, hogy ez így legyen, mert ha megnézzük a szerződésünket, a bizottság által végzett munkát, az alapjogi ügynökség munkáját, és a különböző rendeleteket és irányelveket, amiket ezzel a kérdéssel kapcsolatban hoztunk, akkor azt látjuk, hogy vezetőknek kellene len, vezető szerepet kellene betöltenünk a rasszizmus elleni küzdelemben, nem lenne szabad, hogy védekező állásponton legyünk komoly vitákat folytattunk, és kell tárgyalni, hogy hogyan pozícionáljuk magunkat. Másik kérdés, ahol ugyancsak szorosan együtt akarunk dolgozni a bizottsággal, illetve igazságügyi területtel. Ezek pedig az a kérdés, hogy mi történik az unión belül jogszabályi, alkotási, politikai területen. Ez egy folyamatban lévő munka, és azon kérdések, amiket ön megemlített, mindenképpen terítékre fognak kerülni ebben a keretben. Reméljük, hogy majd egyértelműbb lesz a megközelítés és a politika. Az ENSZ és a nők kérdése, ez egy nagyon fontos kérdés. Az Unió nagyon sokat dolgozott azért, hogy az ENSZ titkárságán is az emberi, a nő jogainak kérdése jobban megjelenjen. Ahogy említette, úgy, érte, úgy éreztük, hogy a stratégiai tervezésben is sokkal jobban részt kell vennünk. A nők nők ügyével jobban kell foglalkoznunk, és jövő évben ugye ez egy jó alkalom lesz, és azra a következtetésre jutottunk, hogy jól elő kell készítenünk, hogy meg tudjuk őrizni a pekingi deklarációnak az elemeit. A nők elleni erőszak, a nemek egyenlősége kérdése és az ehhez kapcsolódó egyéb dolgok nagyon fontosak, de mindenképpen jobban fel is kell készülnünk, jobban elő kell készítenünk a saját álláspontokat, tárgyalási álláspontjainkat. Úgy gondolom, hogy ez hasznos lenne, hogyha a ház is külön odafigyelne ezekre a, erre az egész folyamatra. A biztonsági vállalatok kérdése is nagyon fontos és jó időzítés szempontjából, mert a magánbiztonsági cégek és magánhadseregek kérdése, ha igaz, akkor augusztusban kerül majd terítékre, egy kicsit több időnk lesz az előkészületekre, és kidolgozni a saját álláspontunkat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Dajeman úr és most a tegnapi kohom ülésről is vannak itt anyagaim, beszámolom, majd esetleg az én kommentárjaimat kommentálhatja Tajman úr. A csomag, ahogy már korábban is elmondtam, magába foglalja a kinevezését vagy a létrehozását e- az emberjogi speciális képviselő posztnak, ez a következő napirendi pontunkkal is kapcsolatos, egy akcióterv tervezetet, és végül pedig egy nyilatkozatot is jelent. Tehát mindezek a kohom képviselők, akik felszólaltak, nagyon nagy mértékben támogatásokat adtak, és örömüket fejezték ki annak amiatt, hogy egy hosszú idő után végre eljutottunk abba a szakaszba, hogy ez a három elem megvan, és most már ezt csak finomítani kell. Valamennyien elmondták, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy valami történjen e három kérdésben, ez júniusban kerül elfogadásra, és nem igazán tudják elfogadni, hogyha tovább toljuk ezt a határidőt. Ez nagyon, ezt nagyon jó volt hallani, mert ez tulajdonképpen egy fix határidő a külszolgálat részéről is nem szabad ezt most már tovább tologatni, tehát mi magunkat kényszerítettük arra, hogy nagyon gyors eljárást alkalmazzunk az ajánlásokkal kapcsolatban. És tettük ezt azért, hogy mi is júniusra a hozzájárulásunkat készre tudjuk csinálni és nem tudom, hogy... No, akkor németre áttérve, ah, meg vagyok róla győződve, hogy megerősítést kapunk, konkrét munkával megtámogatva bennünket. Mert úgy gondolom, hogy az egyes részeknél, mint például a cselekvési terv, tartalmilag nagy az egyetértés hogy ez hogyan is nézzen ki. Tegnapi nap során nagyon vehemensen és nyomatékosan aláhúztuk, hogy ez az eredmény, egy joint declaration az emberi jogok tekintetében üdvözlendő ugyan, de hogy ez az egész folyamat tulajdonképpen úgy történik, hogy a parlamentet nem vonják be. Ezt én nagy kritikával illettem, ezt az eljárást, és még egyszer elmondom, üdvözlendő az egyik oldalon, hogy a saját nyomásgyakorlásunkra és a parlamenti nyílt viták során Eston asszony a maga részéről is üdvözli és kezdeményezi, hogy a parlamenttel szoros legyen az együttműködés. Én is üdvözlöm ezt, ez a szóbeli ígéret, ami követte mindezt, ez is helyes. Ashton Baron ő egyébként aztán egy levelet is megfogalmazott, amiben megerősítette, hogy Pokovski úr lesz az illetékes, hogy ő várja a javaslatokat a parlament részéről, arra vonatkozóan, hogy ezen a csomagon milyen módozatokban lehetne dolgozni, ide értve a közös nyilatkozatot is. Ugyanakkor az is tapasztalatunk, hogy szükséges ennél tovább menni. Tehát a szándéknyilatkozat önmagában az kevés. Ebben a szellemben folytattam én a tárgyalásokat a Kohomon belül, mert a parlamenten belül és kívül is egyaránt, ha bilaterális szinten tárgyalunk az egyes kormányokkal, azt halljuk, hogy az emberi jogok védelme fontos, pont, és nem következik de. És aztán, hogy a konkrétumokra kerül sor, hogy ez milyen politikában kéne, hogy lecsapódjon, akkor rendszerint elég kevés nyilatkozatot hallunk a kormányok képviselőitől, vagy más NGO-któl, vagy más kormányzati szervektől. Úgyhogy az ígéret szerintem fontos a kohom részéről, a bizottság és az EAS, a külügyi szolgálat részéről is de én úgy gondolom, hogy ezen túl kéne lépnünk, és egy intézményközi emberi jogi nyilatkozatra lenne szükség. Mindenképpen úgy gondolom, hogy a közös nyilatkozat, és hát ebbe az irányba mutattak a kohomon belüli reakciók, akkor tulajdonképpen lehetőség nyílna esetleg december 10-én, tehát évvégével egy intézmény közi megállapodásra jutni. Szerintem ez nem lenne rossz. Az én gyakorlati tapasztalatom viszont az, hogy ez nem lesz meg, mert az <laughs> szándéknyilatkozatok tulajdonképpen mindig vannak minden témában, aztán pedig jönnek a késtekedések, hat hónapos csúszások. Ez szokott lenni a rendszer, sajnos. Úgyhogy véleményem szerint itt pontosítani kellene annak a formáját is, hogy hogyan kívánunk együttműködni. A parlamenten belül ugye van egy teljes körű jelentésünk az emberi jogok áttekintésére vonatkozóan, ami az egyes stratégiai célkitűzéseket járja körül. Ezt megszavaztuk ugye a Howard jelentésben a múlt héten. Tavares úr volt a jelentéstevő, és ő azt javasolja, hogy a parlament részéről egy széles körű munkacsoportot hívjunk életre, amelyben a magunk részéről is, az EAS, a KOHOM részéről is meghívhatnánk vendégeket, hogy eszmét cserélhessünk a tartalomról. Hát ez lett volna az én megjegyzésem a Human Rights Review-ról. Nos, ezzel az összefoglalóval az emberi jogok áttekintése témájában tetszene nekem most, hogyha kohom eh, közelítene az irányunkba ennek eredményeként, és elmondaná, hogy ezt a szándékot hogyan lehetne megerősíteni, azaz, hogy a parlamenttel közösen egy nyilatkozatot, vagy legalábbis egyetértési nyilatkozatot rögzíteni. Nem tudom, hogy ezt még meg kell -e vitatniuk, konzultálniuk kell róla, mert hogyha ugyanezen a szinten marad a, az eszmecsere, hát akkor hát mindjárt itt van június két hónap múlva, fontos lenne szerintem mélyebbre ásni és tovább lépni egy ilyen szándék tekintetében. Tajerman úr parancsoljon. Köszönöm. Hát Kohom és EAS is vagyok. Érdekes a kérdés persze, mert nagyon sok a főnököm, nyilván Eston asszony alatt a Kohom és az EAS, ami hozzám tartozik, és az ő véleményüket, hivatalos véleményüket képviselem. De a politikai, biztonsági szakbizottságot is képviselem. Itt a kollégám mellettem bizonyára szívesen fog ugyancsak reagálni. Ahogyan már korábban említettem, az emberi jogi stratégia számos alkalommal itt a parlamentben is tematizálva volt, ugye a plenárisra eljött Estonasszony, Strasbourgra, márciusban is volt egy találkozó, és a külügyi szolgálat azt a kérést kapta a BSZ-től, hogy egyfajta csomagot kapjon az emberi jogi stratégiára vonatkozóan, és mandátummal bízzák meg. A BS e, Kohomhoz eljutott a kérés, a mandátumot illetően, és a Kohom azt a megbízást kapta a BSZ-től, hogy dolgozza ki a szövegeket, és az volt a lényeg a felkérésnek, hogy dolgozzuk át, vizsgáljuk felül a szövegeket, annak érdekében, hogy a cselekvési tér, utána olyan formában kerüljön a tanács elé, hogy ezt el tudja fogadni és tulajdonképpen jogi érvényű dokumentum már válhasson. A BSN és a Kohomon belül is az volt a meglátás, hogy ezeket a meglátásokat egyes, egyesíteni kell, és ez adja a stratégiánknak a sarokpontjait. A politikai nyilatkozat a tanács részéről egyfajta üzenet is kell, hogy legyen, hogy az EU az emberi jogok tekintetében, tekintetében mit ír zászlajára. Ebből lehet utána kialakítani a, a, magát a politikát és a cselekvési tervet, a legfontosabb elvek, azok, amelyek itt lefektetésre kerülnek ugyanúgy a felelősségi körökkel és a feladatokkal. Erről zajlanak jelenleg a az egyeztetések. Úgyhogy a kohom feladata az, hogy áttekintse ezeket a szövegeket, tovább folytassa róluk az egyeztetéseket, és ahogy mondtam, a hét elején is volt már egy találkozó, a tagállamok a javaslataikat írásban is benyújthatták, véleményüket megfogalmazhatták a szövegekre vonatkozóan, és a következő időszakban, a jövő, közeljövőben tulajdonképpen ez alapján fogjuk felülvizsgálni és újra szövegezni a szöveget. A kohomban pedig májusra várjuk, hogy akkor újra napirendre tűzzük ezt a kérdést. A parlament szerepe és bevonása. Ön is elmondta már, hogy Eston asszonyjal a plenárison volt alkalmuk a múlt héten eszmét cserélni, Popovszki úrral is, és Marinaki kollégával is, és egyértelművé vált számunkra, hogy nagyon elkötelezettnek mutatkozott Eston asszony. Az említett levelében is azt mondta, hogy a folyamat minden egyes időszakában lényeges annak a felismerése, hogy a parlament delegálhat személyt a tárgyalásokra, és ez természetesen elismerik a külügyi szolgálat részéről is, mint jogot. Magát a folyamatot nyomon kísérjük, annak érdekében, hogy a tárgyalásokat lehessen folytatni, és hogy megkapjuk azt az inputot a szövegekre vonatkozóan, amelyel utána a szöveg módosításra kerülhet. So, Thank you. And I think we... Köszönöm. Akkor úgy gondolom, hogy ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk. Ez nyilván a csomag részét képzi az emberi jogi különleges képviselővel folytatott eszmecserénk. Úgy gondolom, hogy szinte mindannyian üdvözöljük, minden frakció, várta, hiszen mindenki azt gondolja, hogy az a személy, aki betülti majd ezt a posztot, erős mandátummal rendelkezik, és az emberi jogok védelme érdekében tényleg sikra szállhat. Ez a személy kritikát is megfogalmazhat, hogyha az EU esetleg már nem vállalja azt a szerepét, hogy úttörő legyen az emberi jogok területén. nagyon várjuk. Tehát ezt a szemét és azt a mandátumot, hiszen ő fog tudni aktívan fellép, fellépni. A DROA szakbizottságon belül, az Emberi Jogi Szakbizottságon belül Andi Kéne asszonyt kértük meg, hogy egy ajánlást fogalmazzon meg a tanács irányába, az emberi jogi különleges képviselővel kapcsolatosan, és éppen ezért Endrikéne asszonyhoz fordulva azt mondom, hogy kezdjük azzal a vitát, hogy elmondja nekünk, hogy hol tartunk itt. Köszönöm szépen, elnök asszony.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 Ne nuo tikslų, ne nuo e, e mandátum. A politikai célkitűzésekkel, a mandátum meghatározásával most nem kezdem. Egyszerűen belefognék abba, hogy mi a menetrendünk, és hadd mondjam el, hogy nincs sok időnk. Június 25-e skirtas ES tarybos. Todėl e, e, laiko yra nedaug ir šiandien mes turim lesz a kinevezés, a különleges képviselő kinevezésének a dátuma. Először a véleménycsere, eszmecsere, aztán jövő héten, május 4-én kell a fordításra megküldeni az ajánlásokat, és aztán május 8-án ülésezik a szakbizottságunk és valószínűleg május 14-én rendkívüli ülést fogunk az AFED-ban tartani, ott lesz a szavazás, és aztán június 11-e a plenárison, akkor fogunk szavazni az Európai Parlamentben az emberi jogi rendkívüli képviselő személyéről. A figyelmüket szeretném arra felhívni, hogy nem fogjuk a 121-es cikket alkalmazni, ehelyett a 97-es cikk értelmében járunk el. Minden politikai frakciónak koordinálnia kell e szerint a tevékenységét az ajánlással kapcsolatos munkájukat, és csak szóbeli módosításokat fogadunk el. Ezzel pedig a mandátumra, a megbizatásra szeretnék áttérni. Először is köszönetet kell, hogy mondjak az Európai Külügyi Szolgálatnak. Ez a dokumentum a véleményük alapján állítottuk össze azt, hogy mi legyen a teendője a rendkívüli megbízottnak. Kiváló alap volt munkánkhoz tehát, amit a külügyi szolgálattól kaptunk. A múlt héten is több rövid ülésen vettünk részt a, a külügyi szolgálat főtitkár helyes, helyetteseivel, Mekovszki és Marinaki, helyettes titkárokkal, tegnap pedig lehetőségem volt arra, hogy a különböző emberi jogi szervezetekkel tárgyaljunk itt Brüsszelben. A szakbizottságnak ma volt az első eszmecseréje erről a kérdésről. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy a, az EU rendkívüli emberi jogi megbízott megbizotja az Európai Unió egészét képviselje, nem Eston asszony az, akit képviselni kell, hanem az emberi jogokat és az emberi jogok Európai Uniós értelmezését. Ennek a személynek hiteles európai képviselőnek kell lenni. És a mandátumnak is eh, nagyon világosnak és egyértelműnek kell lennie, hogy legyen ereje, hogy meg tudja mutatni a világ többi részének és nekünk is, hogy eh, különleges figyelmet adunk a demokráciának és az emberi jogoknak, és hogy tiszteletben tartjuk az emberi jogokat. Ez a mi politikánk és az egész politikánknak a része. Éppen ezért ennek a képviselőnek az egész Európai Uniót kell, hogy képviselje, tehát az unió képviselője lesz az állampolgáraink közvetlenül választják tulajdonképpen, és ezért nagyon fontos lesz a szerepe, és nagyon fontos lesz ennek a személynek a kinevezése. És a mandátuma lejártakor gondolni kell arra is, hogy mielőtt a tanács összeül, a jelöltek, akik a Ashton asszonyt képviselik, azoknak az Európai Parlament elé is el kell, hogy jöjjenek majd, és zárt ülésen meg kell, hogy hallgathassuk őket, és véleményt cserélhessünk ezekkel a személyekkel. És az AFED elnöksége, az Emberi Jogi Bizottság elnöké közösen fogalmazhattak meg egy olyan dolgo, dokumentumot, amiben összefoglalják az Európai Parlament véleményét az adott személy kinevezésével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy az Európai Parlamentnek legyen alkalma elmondania a véleményét. Tegnap találkoztam néhány képviselővel, akik a, ö, olyan személyekkel, akik a külszolgálatnál dolgoznak, és a kérdésemet feltettem, illetve elmondtam véleményemet, hogy a parlamenti Európa Európai Parlamentnek a, be kell tölteni a funkcióját. És nagyon remélem, hogy meg tudjuk majd hallgatni a különböző jelölteket, még mielőtt kinevezésre kerülnek. A mandátummal kapcsolatos még az is, hogy el kellene rugalmasnak kell lennie a mandátumnak. Az a dokumentum, amit kaptunk a külszolgálattól, bizonyos aspektusait említi a mandátumnak védi, a gyerekek védelme, nők jogainak védelme, konfliktusok kezelése. Tehát van egy sor pont. Megértem a külszolgálatnak az álláspontját, azonban a mandátum egy évre szól. Tehát mindent meg kell követni, hogy utána valamennyi téma bekerüljön, azok a témák, amiket mi fontosnak tartunk, a demokrácia, a gyerekek jogai, a nemek egyenlőségi kérdései, emberi jogok, biztonság, ezek mind jelen legyenek. Azt tudjuk, hogy lesznek problémák a következő évben, és ezért meg kell határoznunk a prioritásokat is és az Európai Parlamentnek oda kell figyelnie azokra a pontokra, amik nekünk a legfontosabbak, és ezért szükséges a rugalmasság, hogy a sürgősségi esetekre is megfelelően legyen, lehessen reagálni, illetve a váratlan helyzetek is kezelhetőek legyenek. Ez fogja lehetővé tenni számunkra, hogy gyorsan reagáljunk bármire, ami történik a világban, és ugyanakkor az Európai Unió láthatóvá is váljon, illetve a saját ember jogi munkánk is válhatóvá váljon. És még a mandátumról szólva, valamennyien tudjuk, hogy a különleges képviselő nem lesz teljes mértékben független, figyelembe kell majd vennie a külszolgálat vezetőjének is a véleményét a tanács fogja kinevezni, és úgy gondolom, hogy ez a személy, a különleges képviselő az Európai Uniót kell, hogy képviselje az, e, az ENSZ-ben és az Emberjogi Tanácsban is. Ennek a személynek nagyon aktívnak is kell lennie a harmadik országokkal folytatott párbeszédekben, minden olyan ügyben, ami az emberi jogokról, jogokkal kapcsolatos. Tehát ami hozzá kell, hogy járuljon ezekhez a vitákhoz, eszmecserékhez, és ez meghatározza azt is, hogy milyen típusú mandátummal kell felruházni majd ezt a szemét. Az a dokumentum, amit a külszolgálat elénk terjesztett, az egy egyéves mandátumról szól, és júniusban kerül majd megszavazásra jövő évben. Következésképpen amennyiben egy évre van kinevezve, akkor ez megújítható kell, hogy legyen. Az emberi jogok kérdése olyan téma, ami horizontális, és garantálni kell a folyamatosságot a munkában. És a mandátum időtartama szerintem nem egy éves kellene lenne, hanem két és fél éves. A finanszírozás is egy külön kérdés. A különleges képviselőnek lesz egy pénzügyi felelőse és egy tanácsadója, és a különböző osztályokkal kell, hogy majd együtt dolgozzon. Természetesen senki sem szeretné, hogyha különböző átfedések lennének a külszolgálat és a, fő, a különleges képviselő tevékenysége között. Én nincsenek egyelőre számadatok a, a különleges képviselő feladataival kapcsolatban. Itt különböző kihívások vannak, de az ajánlásainkban hangsúlyozni fogjuk hogy biztosítani kell a megfelelő finanszírozását a különleges képviselő munkájának és a munkatársainak egyaránt. Úgy gondolom, hogy mindent elmondtam azzal kapcsolatban, amit a különleges képviselővel el kellett mondanom, és várom az önök észrevételeit, kommentárjait én szeretném emlékeztetni önöket, hogy mindent elő kell készítenünk, és május 30-ára készen kell, hogy legyünk. Ez a jövő héten lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen Andrikén asszony, és nem tudom, akik szeretnének beszélni, Tavares úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, rövid leszek. Nagyon tetszett nekem az, hogy a jelentéstevő asszony milyen irányú megfogalmazásban adta elő itt a gondolatait, hiszen az emberi jogi különleges képviselővel kapcsolatban elhangzott véleményét osztani tudjuk. Azt gondolom, hogy jól fogunk tudni együttműködni majd a jelentés végleges megszövegezésénél. Azért egy pár aggályt a zöldek frakciója részéről hagyosszak meg önökkel. Az emberi jogi különleges képviselővel kapcsolatban nagyon vigyáznunk kell arra, hogy nehogy egyfajta módon gettói, gettósítsuk ezt a mandátumot, tehát hogy nem csak az Európai Unióhoz kapcsolódik, hanem azért lépjen föl ez a különleges képviselő, hogy az Európai Unió politikáját, az emberi jogok, gondolok itt a pluralizmusra, civil társadalomra, tényleg fölkarolja és ezáltal a demokratizálódás elindulhasson. Az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió ne csak hátradőljön és megelégedjen azzal, hogy van most egy kijelölt emberi jogi különleges képviselő, hanem vegyük észre, hogy ezáltal egy politikai üzenetet küldhetünk azzal kapcsolatban, hogy az Unió milyen értékeket képvisel, és melyek mellett áll ki. Jelenleg az Európai Unió jelenlegi helyzetében engem az aggaszt, hogy amennyiben a, az ideájainkat, az értékeinket, akkor, amikor hatékonyságot keresünk, és ezeket az értékeket háttérbe szorítjuk, akkor nem feledve a mostani válsághelyzetet, itt Európában és az eurozónában, az Európai Unió tartalmát illető krízisre is utalnék. Nos, akkor ezt tulajdonképpen a hatékonyság tekintetében is ugyanabba az irányba kellene, hogy mutasson. Különböző politikai területeken dolgozók és a gazdasági szereplők is egyértelművé teszik, hogy milyen benyomást keltünk és milyen hatást gyakorolhatunk a külpolitikai eseményekre. Ugyanakkor a trendekkel szembeszegülve szükség van ilyen posztokra és ilyen mandátumokra, hiszen ne felejtsük el, hogy a szerződésből is fakad ez a kötelezettségünk. Brüsszelben nagyon ambíciózusnak kell lennünk, és itt most nem csak arról beszélek, hogy hogyan tudunk fellépni, hanem hogy hogyan ítélnek meg bennünket kívülről itt a munkánkat végezve Brüsszelben. Nyilván fontos volt mindig is tudni az Unió véleményét, tehát a gazdasági szempontból erős országoknak a véleményét meghallgatni. De részben azért, hogyha egyenleget vonunk, hogyha mérleget vonunk, akkor azért szinte pironkodnunk kell. politikai és gazdasági szempontból is meg kell magunkat erősíteni, és itt az Unióban vannak országok, amelyek visszatartanak bennünket ettől, akár a saját magam házatáján is seperhetek, és ott is körülnézhetek. Mi tudjuk persze, hogy ja, erősíteni kell az emberi jogokat globális szinten, mert ha nem így járunk el, akkor ez csak egyfajta idealizmus lesz, amit itt képviselünk. Globális szinten azonban azokkal az országokkal is meg kell vívnunk úgymond a csatáinkat, akik például a szakszervezeti jogokért szállnak síkra. Politi- külpolitikai szempontból sokszor inkább az unió vállalkozásainak az érdekeit karoljuk fel, és talán nem vagyunk annyira koherensek, amikor már az emberi jogokra is oda kéne figyelni. Úgyhogy a vállalkozásaink kontextusában is meg kéne vizsgálni ezeket a e, kérdéseket. A múlt héten Strasbourgban hallottuk, ugye, hogy a repszolt repszolt hogyan e, ítélik meg külföldről, és mit tudna tenni az Európai Unió ezügyben. Úgyhogy az emberi jogi különleges képviselő ne váltson ki kampányt, ezt szeretném aláhúzni, és egyetértek az el, elnök asszonynal és a jelentéstevő asszonynal is, hogy meg kell keresnünk a lehetőséget arra, hogy eszmét cserélhessünk a, a jelöltekkel. Hogy tudjuk, hogy ki az, aki az emberi jogi politikát valóban fontosnak véli. Be lehetne mutatni itt a parlamenten belül, a jelölteket, mert akkor a saját hitelességünket is erősíthetnénk. Még egyszer mondom, az elképzeléseim nagy részben fedik egymást a jelentéstevő asszony meglátásaival, de fontosnak tartom azt, hogy az Európai Parlament részt vehessen abban, hogy ne csak jelöljük és elfogadjuk a különleges képviselőt, hanem hogy valóban erősödjön az emberi jogok védelme a világban ezzel a jelöléssel. Valaki más kére még szót? Nem? Nem? Akkor én magam fogok még hozzászólni. Azt gondolom, hogy ennek a személynek a kinevezése nyilván multilaterális szinten is sok hozadéka jár, de regionális szinten is fontos lenne, hogy más régiókkal is tapasztalatot cserélhessünk, hiszen vannak, akik már előrébb tartanak, gondoljanak itt dél-amerikai országokra, közép-amerikára. Ez a poszt viszont csak akkor fog működni, hogyha tényleg nagy szabadság birtokában lesz, és ez alatt azt értem, hogy megfogalmazhasson kritikát hiszen ez a mandátum nem csak azt jelenti, hogy majd feljegyzéseket készít a biztos asszony számára, vagy más biztosok számára, mert akkor ez így nem működik. A dolog természeténél fogva az a helyzet, hogy kritikusnak kell lenni, hiszen emberi embereket, emberek jogairól, illetve azoknak az érvényesülésével kapcsolatosan foglalunk állást kormányokkal szemben ha nem tehet kritikai megjegyzéseket a poszt, akkor tulajdonképpen elbukik az egész, mert akkor egyrészt nem lesz meg a bizalom a személlyel szemben, és akkor nem lesz előrelépés az emberi jogok területén. Tehát biztosítanunk kell azt, hogy konzisztens legyen a munka, a biztosok között is, és a parlamenten belül is ismerjük azokat a problémákat, hogy vannak, akik a kereskedelmi témákban dolgoznak, de hát minden kereskedelmi ö, záradékban, megállapodásban van egy emberi jogi záradék. Úgyhogy sajnos házunkon belül is számos dolog van még, amit nem oldottunk meg. És talán a mandátum kapcsán is el kell majd ezeken a kérdéseken még egyszer gondolkodni. Nem hiszem, hogy helyes lenne az, hogyha csak az emberi jogsértéseket, csak azokat az jogsértéseket veszük gorcső, alá, amelyek egyébként is a fókuszban vannak, hanem olyanokra is, ahol bizonyos országon belüli trendeket illetően lenne fontos ezekkel foglalkozni, hiszen az emberi jogok témáját és a fejlődést elindíthatná és előmozdíthatná az Unió. Ezzel a mandátummal összefügg tulajdonképpen annak a kérdése is, hogy kik adják be a kérelmüket a jelölésre, köztisztviselők lesznek, olyanok lesznek, akiknek a nagy a tapasztalata már ilyen témában, vagy inkább politikai jellegű missziónak tekintik ezt, elismertek-e, vagy sem. Úgyhogy ez összefügg a mandátummal hiszen nem titok, hogy nyitott a mandátum, az, a jelölés, maga a pályázat nyitott, úgyhogy látnunk kell azt is majd, hogy mi hogy járulhatunk hozzá a jelöltekről szóló vitához. Úgyhogy dolgozhatunk azon, hogy kik szerepeljenek majd a listán, a lehetséges jelöltek listáján akár meg is hívhatnánk őket egy ülésre, de hogyha Tavares urat jól értettem, akkor ő nyilvános megállapodá, meghallgatást szeretne, de mondom azt, hogy úgy, ahogy az AFET-nél is van, zárt ülés keretében tudjuk, vagy tudnánk ezt megszervezni. Nyilván majd ki kell deríteni, hogy nekünk milyen jogaink vannak e tekintetben, de én úgy gondolom, hogy jogunkban áll megrendezni egy ilyen ülést, és akkor akár az AFET részéről is meghívhatnánk kollégákat. From my side. Tehát ennyit, ami engem illet, és úgy gondolom, hogy különböző politikai frakciók is el fogják majd küldeni az ő saját javaslataikat, és akkor így tudunk előre haladni. Most pedig szeretném megadni a szót ismételten Tojaman úrnak, hogy válaszoljon a kérdésekre. A biztosok meghallgatása nem nyilvános? Webstreaming van. Ugye? Köszönöm szépen a szót, és nagyon örültem Andrik Jenny asszony meg ha, ö, észrevételének. Csak néhány kérdésre reagálnék, illetve kommentát fűznék. Az egyik, ami felvetődött, a jogalap egy ilyen ö, esetben, azt hiszem nagyon világos, hogy a jogalap a szerződésben található a 33-as cikke a szerződésnek, amelyik a közös külpolitikáról és biztonságpolitikáról beszél. Az ilyen egységei, amik dolgoznak, működnek a külszolgálatban, nyilvánvalóan a főképviselő alárendelve dolgozik. És az Európai Parlamenttel való kapcsolatot is szabályozza a szerződés a 36-os cikkben. Ez természetesen azt is jelenti, és szerintem ez nagyon fontos, hogy a kinevezés hogyan történik, amiről már itt volt szó. Ez is meghatározott, ez is már, és az elszámoltathatósággal kapcsolatos nyilatkozatban is ez megfogalmazásra került. Tehát ez ugyanolyan, mint hogyha egy delegáció vezető kerül kinevezésre, és lehetőség van arra, hogy az unió különleges képviselőjét elmenjenek az AFET-ba, és utána kerüljenek kinevezésre, még mielőtt hivatalba lépnének, meghallgathatóak. Ezt részletesen elmagyarázta André Kieni asszony is, illetve az ön levelére válaszolva is ezt kifejtettük, és a főigazgató is ezt elmondta. A kulcselem itt megint csak az, hogy milyen munkát végez a mandátum alapján egy ilyen főképviselő. Ez mindenképpen nagyon fontos, abból a szempontból is, hogy mit vitatunk meg itt a házban. Röviden kellene, szeretném még hozzámondani, mert volt már egy ilyen megbeszélés a kohomban és a tanácsban is. Vannak pontok, amiket már önök említett, és ott is megemlítésre kerültek. Tehát mindenki nagyon jól látja, különleges képviselőnek egy széles átfogó mandátumot kell adni, rugalmas kell, hogy legyen a mandátum, nem szabad, hogy túlzottan keretek közé szorított előíró legyen, de az sem szabad, hogy túlzottan általános legyen. A 3B pontban, az útmutatóban a, elmagyaráztuk, hogy ennek mi a logikája. Talán erről kellene beszélni. Néhány évvel ezelőtt volt egy nagy siker, az összes különleges minden uniós képviselőnek mindig volt egy, legalább egy bekezdés a feladat körében az emberjogi feladatokról. És ezek az útmutatók jól ezt jóváhagyta a tanács is, és hogyha ugyanezt a nyelvezetet használjuk az összes egyéb mandátummal, akkor ezt itt is meg kell említeni. A tanácsban is, és itt is azt hallom, hogy azt fogják mondani, hogy ez túl specifikus. Tehát ezt a specifikáció lehet, hogy el fog majd tűnni a további változatokban, és amennyire lehet általános megfogalmazás kell, hogy az Európai Unió emberjogi politikáját, az akikat, a jogi vívmányokat kell, hogy képviselje. És a ö, mandátumnak összhangban kell lennie az akciótervvel és a politikai deklarációval további elem, hogy a képviselőnek a külszolgálatra kell majd összpontosítania akárki legyen is, mindenképp mindenképpen hogy eh, harmadik országokkal kell, hogy dolgozzon, diplomáciai látogatásokat kell, hogy tegyen, harmadik országokban kell, hogy felvesse az emberjogi kérdéseket. Tehát olyan személy kell, hogy legyen, aki megszokta, hogy kapcsolatot épít nemzetközi fórumokon harmadik országokkal, és ezt platformként tudja felhasználni. Tehát ez is egy eleme a mandátumnak, amiről szó van a tanácsban. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, Tajelman úr, és most akkor André Kiené asszonyt kérem, hogy nagyon gyorsan és röviden válaszoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm Taváres úrnak az észrevételeit is, és eh, mint eh, tudják, az Európai Külszolgálat eh, egy kicsit más megközelítést alkalmaznak a kinevezéssel kapcsolatban az első tematikus képviselő vonatkozásában. Vannak kollégák, akik inkább azt szeretnék, hogyha nyilvános meghallgatás lenne, vannak, akik azt szeretnék, hogyha az összes jelöltet meghallgatnánk, vannak, akik azt szeretnék, hogyha csak az a fed lenne meghallgatás, vannak, akik azt mondják, hogy ha van egy jelölt, akkor az zárt ülésen kerüljön meghallgatásra az AFED-ban. Mindenképpen nagyon fontos az Európai Unió szerződése, de az abban a vonatkozó cikk adja meg a jogalapot, és most idézem, a tanács a főképviselő javaslatára kinevezhet különleges képviselőt egy konkrét politikai céllal, vagy nem mondja ki, hogy Európai Unió különleges képviselő. Mi pedig Európai Uniós különleges képviselőről beszélünk. Hogyha a tanács különleges képviselőjéről van szó, vagy a főképviselő különleges képviselőjével, akkor az már egy más helyzet akkor a parlament abban nem érintett. De itt Európai Unió különleges képviselőről beszélünk, ezért az, Európa, az egyetlen európai uniós intézmény, akit közvetlenül választanak, az a tagállamok, tehát itt nagyon világos a helyzet, hogy az Európai Unió parlamentje bekívánja tölteni szerepét. Nagyon nagyra értékelném, hogyha a jogi következtetések vagy vélemény lenne ezzel kapcsolatban. De, de hát itt Európai Uniós képviselőről van szó, tehát a 33-as szerződéses pont az nem EU képviselőről beszél. Köszönöm szépen az együttműködésüket, és elnök, köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, és mielőtt a kibővített elnökséggel foglalkoznak, megnézem, kérdezem, hogy vannak-e egyéb kérdéseink. Nincsenek, akkor köszönöm a részvételüket, és most kérem, hogy mindazok, akik nem tagjai a kibővített elnökségnek, azok szíveskedjenek elhagyni a termet. Én minél előbb. Üdvözlöm Birman urat is, aki Hewitt urat helyettesíti. Andrik Jenny asszonyt kérem, hogy maradjon velünk. And um, if you could...